mindenképpen elmondanám, hogy pontosan be kell fejeznünk, tehát nagyon szigorú leszek a felszólási időt tekintve. Van egy megjegyzésem, mielőtt áttérünk. A néppárt, az SSD, az ECR és a függetlenek részéről kinevezési listákat kaptam a jegyzőkönyvben. Ezeket megjelentetjük. Amennyiben nincsen senkinek semmilyen kifogása, akkor ezek megjelennek. A következő napi rendi pont pedig eh, egy szóbeli választ igénylő